Now we are in uh, open. Most megnyitom a nyílt ülést. Item 10 on the... A következő, a tízes. Nem, bocsánat, tizenegyes. This is a consent procedure on a tehát itt egy megalapodásról van szó. Az Európai Unió, San Marino közötti együttműködésről, és ez pedig azért aktuális, mert a horvát köztársaság csatlakozása után milyen szerződéses kötelezettségekkel bír a San Marinoi köztársaság. I am the Én vagyok a jelentéstevő de hát nincsen semmi kifogásom, hogy egyetértsünk a megállapodással. Más országokról is szó van, amelyekkel nem csak Vámunióban vagyunk, de Horvátország tagsága azt jelenti, hogy Horvátország is az európai vámszabályokat alkalmazza és ezt más országokkal szemben is alkalmazni kell. So I'll give uh, uh, the of... Tehát szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kifogása. Um, EAS az E A S Megjegyzés? Nincs semmi megjegyzésem, köszönöm. Jó, tehát nincs megjegyzés, ellentmondás. Uh, next is item. A következő. A 12-es. State of play of the EU-Vietnam free trade. Az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megalapodás jelenlegi állása. Itt egy eh, állásfoglalás tervezetről van szó. A tervezet megvan, és 59 eh, módosítás érkezett, az állandó Vietnámmal foglalkozó előadónk, Ján Zahragyil, át is adom neki a szót. Elnök úr, Briefly, let... egészen röviden, We have here is draft resolution. Itt egy állásfoglalás tervezetről van szó, az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodásról. Már hat tárgyalási fordulónk volt, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság megerősítette szándékát, hogy kiad egy nyilatkozatot a tárgyalások menetéről a márciusi plenárisig, és a mi szakbizottságunknak is van hozzászólni valója ehhez az anyaghoz. Végül, de nem utolsó sorban, az Európai Parlament is köteles leadni a saját véleményét a tárgyalásokkal kapcsolatban. Ahogy már említésre került, 59 módosító érkezett be, a kollégáktól, árnyékelőadóktól, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az aktivitásáért és a konstruktív szellemért. hat szóbeli módosítás is beérkezett. Ezeknek a pontos szövegét mindenki elolvashatja. Most igazából csak annyi a feladatom, hogy mindenkinek megköszönjem az aktivitását, megköszönjem a pozitív hozzáállását, hogy támogatták a jelentést, és hozzájárultak a márciusi plenárison előadandó végleges tervezethez. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor hallgassuk meg az árnyék előadókat, és a többi tagot Bent Lange, az S és D részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy eh, foglalkozott a témával, hogy bedolgozza a módosítóinkat. Itt nagyon fontos szempont a állatok illegális szállítása és az állatok illegális közvetítése, és itt a civil társadalmat is erősebben meg kell vonni. Nagyon jó, hogy ilyen jó jelentés született. Sajnálatos, hogy nem az összes frakció vállalja a kompromisszumokat, és úgy tűnik, hogy az európai választások előtt nem is változik a helyzet. Köszönöm. Egyéb hozzászólás nincs, tehát akkor hallgassuk meg a bizottságot. apparently Commission entered into vacation on this. Uh, a bizottság részéről Nincs megjegyzés? Jó, hát akkor jelentéstevő. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában. Csak meg tudom ismételni, hogy én is ugyanabban reménykedem, amiben Lange úr, nevezetesen, hogy pozitív eredmény születik a szakbizottsági szavazáson a későbbiekben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. A következő lépés a plenárison történő szavazás lesz. A szakbizottsági szavazás után remélhetőleg márciusban erre sor kerül. Következő 13-as napi rendi pont szavazás következik. Most megszakítom az ülést 10 óráig, akkor folytatjuk. Köszönöm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 Cristiana, benvenuta. Grazie. Ah, Christine. Ok. Ciao. Colleagues. Kollégák, üdvözlök még egyszer mindenkit, jó reggelt kívánok, szavazunk, remélem mindenki készen áll a szavazásra. Az első pont, amiről szavaznunk kell, a 13-as napi rendi pont makroszintű pénzügyi támogatás a tunéziai köztársaságnak. Hatos módosító mellette. Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Jó, ezt ellenőrizzük. Négyes módosító első rész mellette. Ellene tartózkodok elfogadva, második rész mellette. Ellene tartózkodok elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, második módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodok elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodok elfogadva, A bizottság módon módosított javaslatáról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, és most pedig lezárom. Elfogadtuk. Húsz igen, kettő nem szavazattal. Most a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 21-en mellette, ketten ellene szavaztak, nincs tartózkodás, A jelenlegi jogalkotási időszak alatt kell ezt lezárnunk, ezt a dossziét, így azt javaslom, hogy kezdjük meg a formális háromoldalú tárgyalásokat. A tárgyalási csapat tagjai én leszek többek között, jelentéstevőként Ilyen Zahradil, Ska Keller, é. Paul Murphy, és egy, még a néhány kolléga. Ha nincs senkinek fenntartása, nem. Szavaznunk kell, szavaznunk kell róla, akkor megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. Huszonegy igen, egy nem, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Next item. A következő napirendi pont a 14-es. Együttdöntési ö, téma ez. Júlió Winkler a jelentéstevő, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 25-en igennel szavaztak, egy nem szavazat és nulla tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Julio Winklernek. Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások volt ennek a címe, most a 15-ös következik. Az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodás jelenlegi állása, állásfoglalási indítvány elfogadása. Jan Zahradil az INTA jelentéstevője. Volt néhány módosító, de a jelentéstevő kompromisszumos módosítókba foglalta össze nagy részüket. Szavazzunk tehát. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Szóbeli módosító, egyes számú szóbeli módosító. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. A dossziéba megtalálhatták azt hiszem a szóbeli módosítót, úgyhogy ezt nem kell most szóban elmondani, ennek tartalmát szó, Szavazzunk róla, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes módosító mellette. Á, ez oka fogyott. Jó. Kettes szóbeli módosító, D ápreambulum bekezdéshez kapcsolódik, nincs senkinek ellenvetése? Önnek van. de kettő személyre lenne szükség, aki ezt ellenzi. Egy nem elegendő. Az új szabályok szerint ez így van. Az új szabályok értelmében két személyre van szükség. Since you became a member of the committee. 156. 156. 156-os cikk szerint Így szól a vonatkozó szabály. A plenárison szavaztuk meg. Nincs joga hozzá. Nem fogadtuk el, nem fogadjuk el. A plenárison szavaztunk erről a szabályról. Kérem, A szabályokat be kell tartani, különösen a képviselőknek. A plenárison megszavaztuk ezt, úgyhogy az ellenvetését elvettem. A szóbeli módosítóról szavazunk. Mellette ki van? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük a szóbeli módosító eredményét, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 15 igen, 13 nem szavazattal. És senki nem tartózkodott. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hatos módosító, részenként szavazunk. Ötös módosító, elnézést mondja az elnök. Ötös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos módosító két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes módosító, ez az épreambulum bekezdése vonatkozik, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A J preambulum bekezdésen kapcsolatos szóbeli módosító következik. Van-e valakinek fenntartása? William Dartmouth? Nem? Jó. Akkor szavazzunk róla mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Tizenhármas módosító mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Tizenkettes mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tizenhetes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Hármas kompromisszum, mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Ellenőrizzük a 27-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, harminc kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Harminc négy kompatibilis, jó, 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva. A 9-es bekezdéshez kapcsolódó szóbeli módosító következik, van-e valakinek ellenvetése nincs, akkor szavazzunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Negyvennégyes módosító három részből áll. Első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók. Ez okafogyott de utasítottuk volna egyébként is. Nyolcas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ötös szóbeli módosítás, senkinek nincs ellenvetés, akkor szavazzunk. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 51. Nem, 49-es következik. Nem, nem, de hát ezt lefette az ötös szóbeli módosító. Azt mondják nekem, hogy szavazni kell róla, úgyhogy 49-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Pontosan ezt mondom, hiszen fedi az ötös szóbeli módosító szerintem nem kell erről szavazni, de a titkárság azt mondja, hogy kell róla szavazni. Szerintem igazam van, de jó, fedi a szóbeli módosító, nem kell róla szavazni. 51-es részen... részenként, nem, az 50-es először. 50-es mellette, ellene, tartózkodók, nem vagyok benne biztos, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 50-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 51. Részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Hatos szóbeli módosítás, nincs ellenvetése senkinek, szavazzunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötvenhatos, ötvenhat mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ötvenhét, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 58 részenként szavazunk. Hány része van? 5 része van. A let's vote the first part. First part of... Első rész. Az 58-as első része mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Harmadik rész. A második rész oka fogyott, ezért a harmadik rész következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Negyedik rész, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 59, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Az így módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Nagy többséggel, 25-en mellette, ketten ellene, egy e, nem volt tartózkodó, gratulálunk a tevőnek, Ján Zahra Délnak. Csodálatos. Szín. Most pedig a 16. napi rendi pont következik. Azaz, a tanácsal folytatott tárgyalások, illetve a bizottsággal folytatott háromoldalú tárgyalásokról szóló Nikoló Rinaldi jelentéstevő dokumentumáról szavazunk. A tárgyalásokat, ahogy tudják, a mandátumunkra alapoztuk, kompromisszumokra kellett lépnünk, és most várjuk, hogy ezt önök elfogadják-e elmondhatom, hogy ott voltam, és a jelentéstevőnk, illetve a delegáció nagyon jó munkát végzett, meg is nyitom a szavazást. Én az eredményt ajánlani tudom csak. Most pedig lezárom a szavazást. És 28-an támogatták a szakbizottságban. Nikoló Rinaldi kiváló. Ez egy nagyon fontos rendelet. 17. pont következik, ismét egy háromoldalú tárgyaláson született kompromisszumot fogunk elfogadni, remélhetőleg Paul Murphy volt az előadója, és a Bangladesből származó rizs behozatalára vonatkozó rendelet módosításáról volt szó. A kompromisszumot tehát a tárgyalásokon elfogadtuk, most önöknek kell igent vagy nemet mondani erre az eredményre. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. 27-en szavaztak mellette, nem szavazott senki mellette, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok Paul Murphynek. Ezen a tárgyaláson is jelen voltam, és itt is kiváló munkát végeztünk. 17-es A. Ahogy bizonyára tudják, a plenárison szavaztunk ezekről a módosítókról. Most pedig arról kell döntenünk, hogy mi legyen a következő lépés. arról, hogy megkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal, a mandátumot definiáljuk ehhez, és arról is döntünk, hogy hogy álljon fel a tárgyaló csoport. Christopher Fajelner volt a jelentéstevő, Helmut Scholz Matteo Salvini vennének részt a tárgyalóbizottságban. Most pedig szavazzunk. Lezárom a szavazást. Most. 25-en szavaztak mellette, egy tartózkodás volt és ellenszavazat nélkül elfogadtuk úgy, hogy a megállapodás szerint folytathatjuk a három oldalú tárgyalásokat. Ezzel a szavazás le is zárult. Köszönöm szépen! Szeretném megkérni azokat, akik elhagyják a termet, hogy a lehető leggyorsabban és csendesebben tegyék.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 Szeretnék mindenkit megkérni, hogy kezdjük meg az eszmecserét az EU-Japán kereskedelmi tárgyalások felülvizsgálatáról. Ahogy bizonyára tudják, tavaly kezdődtek a tárgyalások, és a mandátumot már a Lisszaboni szerződés alapján definiáltuk, a kristályjelentést is elfogadtuk erről. Van egy állandó nyomon követő csoport, amelynek kazak képviselő az elnöke. Meghívtuk emellett két érdekelt fél képviselőit is. Berzslenf urat, az Európai Gépjárműipari Szövetségtől, és Mária Travello asszonyt az Európai Gyógyszergyártók Szövetségének a képviselőjét. Hol lehetnek a vendégeink? Á, megvannak. Pont velem szemben. Akkor kezdjük azzal, hogy a vendégeinknek adom meg a szót. Először Bezslan úr kap 10 percben szót. Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, hogy röviden elmondhassam az álláspontunkat a partnerségi megállapodásra irányolt tárgyalásokról. Szeretném a legfrissebb információkat meghallgatni önöktől, és csak ezután szólnék hozzá. És most az elnökünknek adnám át a szót. Anton Mellington vagyok, az ACEA képviselője Japánban. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek ezen a ponton, hogy beszámolhatok arról, hogy a partnerségi megállapodásra és a szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások hogy állnak Japánnal. Az INTA tagjai bizonyára tisztában vannak abban, hogy 12 havi tárgyalás után idén áprilisban egy felülvizsgálat következik, amikor megvizsgáljuk, hogy Japánnak hogy sikerült a tárgyások megkezdése előtti felmérésben meghatározott feladatokat teljesítenie. Arra a haladásra próbálunk majd összpontosítani, amit ez alapján elértek, de emellett ez a felmérési gyakorlat egy menetrendet is meghatározott a különböző ágazatok számára. De vannak más területek is, amelyekről remélhetőleg az ASEA e véleménye szerint legalábbis remélhetőleg a folytatólagos tárgyalások során azért lesz szó. Ez az eredeti felmérő gyakorlat, ez hat területre vonatkozott, ebből az egyik a gépjármű biztonságára, gépjárművek biztonságára összpontosított az ENSZ és a nemzetközi megállapodás értelmében. Ez egy első lépés volt a tárgyalásokban az ENSZ szabályozás alapján megszületett ö, egyezményeket remélhetőleg Japán amúgy is el fogja fogadni, nem csak az Európai Unióval folytatott tárgyalások miatt. A, az úgynevezett scoping gyakorlatnak, vagy ilyen előzetes felmérésnek a második területe a nagyon könnyű járművekre vonatkozott. A japán szabályozás szerint 660, illetve köpcent is motorra rendelkezhetnek maximum. De hogyha autónak néz ki, autónak hallatszik, és nagyjából hasonlóan néz ki, mint egy apró autó Európában, akkor viszont ez Európában autónak fog minősülni, és az autókra vonatkozó szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Aztán a légzsákok használatára vonatkozólag is vannak a sűrített oxigént használó légzsákok és más olyan légzsákok, amelyekre vonatkozólag a szabályozásunk eltér. A gépjárművek biztonsága szempontjából nagyon fontos, hogy az európai importőrök a legfrissebb és legbiztonságosabb megoldásokat importálhatják, ezért a harmonizáció e tekintetben is nagyon fontos. Ehhez először tesztvezetésekre és hatékonysági vizsgálatokra van szükség. Aztán a magas nyomású gáztartályok, illetve az ezekkel épült gépjárművek szabályozására is kitértünk. A tárgyalások kezdete előtt sikerült némi előrelépést elérni, bizonyos területeken többet, máshol kevesebbet. De nehéz ezen a ponton következtetéseket levonni, és tudjuk, hogy ezután, ezelőtt az első éves felülvizsgálat előtt még egy ötödik tárgyalási körre is sorra fog kerülni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden ágazatban teljes mértékben elégedettségre ad okot a haladás, de azért haladás elérhető volt. Talán a légzsákok esetében sikerült a legközelebb hozni egymáshoz a két fél álláspontját, és a generikus kivételekre vonatkozó megállapodás gyakorlatilag megszületett. Aztán várjuk azt, hogy az ENSZ szabályokat elfogadja Japán. Még van 11 olyan eset a japán típus jóváhagyási rendszerben, amelyek esetében egy ENSZ igazolást az európai típusú, típus jóváhagyási folyamat eredményeként kiadott ilyen engedélyt Japán még nem fogad el. Az elmúlt 12 hónapban Japán azonban négy ENSZ rendeletet elfogadott. Tehát az ENSZ szabályzatai közül négyet elfogadott már Japán, remélhetőleg a többi esetében is ez meg fog történni. A legfontosabb kivétel az három rendeletet érint, ahol Japán javaslatokat nyújtott be Genfben, hogy a meglévő szabályokat a japán nemzeti szabályok szerint változtassák meg. Az ASEA elfogadja, hogy a haladást figyelembe kell, hogy vegyék az ENSZ szabályozások is, de nem tartjuk helyesnek azt, hogy az ENSZ szabályozását a japán nemzeti érdekekre szabjuk. Ha csak nem bizonyítható az, hogy ez a biztonság nettó növelését éri el globálisan. Ezért úgy gondoljuk, hogy az, amit Japán benyújtott érvelésként az ENSZ-nek Genfbe, az számunkra nem volt eléggé meggyőző. Más országok, például Oroszország és Dél-Afrika is úgy vélik, hogy Japán módosítási kérelmei nem megfelelőek. Ezek tehát még nyitott kérdések, technikai vitákra van szükség Genfben ezeknek a megoldására. A K-autókkal kapcsolatban volt előrelépés. A japán kormány ugyanis bejelentette, hogy a japán parlament jóváhagyásától függően április 1 a járművek adóztatása meg fog változni Japánban. Ez azt jelenti, hogy szükülni fog az kompakt autók és az átlag autók adóztatása közötti szakadék. Szerintünk még hosszú időnek kell eltelnie, míg az adózási rendszer kiegyenlítődik, és az európai kompakt gépjárművek versenyképesek lesznek a japán piacon ahogy ez a szakbizottság is bizonyára tisztában van vele, a japán gépjármű, illetve autópiacnak a 40%-a, és ez növekvő szám, az úgynevezett K-autók ö, piaca. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban, mivel külföldi gyártó nem tud belépni erre a piacra, gyakorlatilag csak japán gépjárművek, amelyek megfelelnek ezeknek a japán standardoknak, árusíthatók ezen a e piaci szegmensen belül. Mi pedig szeretnénk, hogyha e szegmensben, illetve a teljes piacon egyenlő félként vehetnénk részt a japán ö, gyártókkal. Elnök úr, ösztönzőnek látjuk azt, hogy volt haladás, de az ASEA egyelőre még nem tudja a véleményét kinyilvánítani azzal kapcsolatban, hogy a 12 hónap végén kielégítőnek látjuk-e majd az eredményeket. Azonban nagyra értékeljük az Európai Bizottság erőfeszítéseit, és különösen a légzsákok kérdésében érezzük azt, hogy nagyon komoly volt az előrehaladás. Köszönöm szépen. Tehát eh, enyhén azért optimista? Realisztikusan vagyok optimista. Jó, ez egy nagyon tisztességes értelmezés volt. Travelio asszony. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek ma. Nagy örömömre szolgál, hogy itt vagyok, és szeretném bemutatni az európai gyógyszeripar véleményét. Az Európa és Japán között zajló szabadkereskedelmi tárgyalások tekintetében az FPA 1300 cég hangját képviseli, amelyek a gyógyszeriparban tevékenyek, 33 európai vezető szövetséget képviselünk. Összesen 700 ezer foglalkoztatottja van az európai gyógyszeriparnak. Az európai gyógyszeripar büszke arra, hogy eh, pozitívan eh, járul hozzá 2012-13-ban az európai kereskedelmi mérlekhez. Összesen 54 milliárd eurós árbevétellel. Japán számunkra nagyon lényeges kereskedelmi partner. A második legnagyobb piac a világon. 12%-ot foglal el a globális piacon. Ez pedig eh, számunkra nagyon lényeges. A szabadkereskedelmi megállapodás azt jelenti, hogy eh, a japán cégekkel intenzív kapcsolatunk van, az európai cégek már együttműködési platformot is létrehoztak, FPA Japán néven Tókióban. 24 eh, európai innovatív eh, gyógyszeripari cég aktív Japánban. Szerintünk ez a megállapodás nagyon jó lehetőségeket rejt magában. Úgy gondoljuk, hogy eh, közelebb kerül egymáshoz az európai és a japán piac. Innovációk tekintetében is nagyon fontos ez, új piaci lehetőségek nyílnak európai és japán gyógyszeripari cégeknek. Ez pedig eh, sokkal hatékonyabban eh, képviseli majd az üzlet érdekeit. A gyógyszeripari cégek befektetései is eh, javulnak, ezen kívül lehetőséget kapunk, hogy a szabályokat is közelebb hozzuk egymáshoz, hogy a szabályokban meglévő különbségeket áthidaljuk. Ebben a tekintetben szeretném elmondani, hogy már nagyon jó az együttműködésünk Japánnal plurilaterális szinten is, és pedig az ICH, a nemzetközi szervezet keretein belül sikerült ezt a jó együttműködést elérni. A szabadkereskedelmi megállapodása nagyon jó platformot jelent majd abban a tekintetben, hogy az eddigi haladást felgyorsítsuk. Konkrét példákat is említhetnék, hogy hogyan használ nekünk ez a megállapodás tehát a jó gyártási gyakorlatok kölcsönös elismerése. 2002-ben született megalapodás, de ezt már modernizálni kell. Itt az összes gyógyszeripari termékről szó van, az oltóanyagokat is beleértve. Nagyon fontos a minőségi tesztelés és a ide vonatkozó szabályok harmonizálása, nagyon lényeges az, hogy a japán piacon beszerezhető gyógyszerészeti termékeket eh, is eh, közös szabályok alapján teszteljük. Az oltási politika Japánban pedig eh, az európai gyógyszeriparnak újabb lehetőségeket jelenthet, hiszen európai oltóanyagokat szeretnénk Japánban, és pedig nagyon mértékben exportálni a gyógyszerészeti termékek listája megtalálható a mellékletben. Kiemelném még a megfelelő átláthatóságot, amely az innovációra is vonatkozik. A szabadkereskedelmi megállapodás természetesen vonatkozik az információs technológiára is, ezen kívül eh, garantálja, hogy a jelenlegi és a jövőbeli rendszer tiszteletben tartja meg az alapelveket. Már említettem, hogy a mi ágazatunk eh, kezetektől fogva támogatja a szabadkereskedelmi megalapodást. A szabadkereskedelmi megállapodás további előnyeként említhetném, hogy eh, az iparunk, a cégek mind támogatják, 20 kereskedelmi társulás is csatlakozott a támogatókhoz, és a 21. EU-Japán csúcson jelen voltunk. Mindenképpen folytatni kell az intenzív tárgyalásokat, és reméljük, hogy egy nagyon átfogó szabadkereskedelmi megalapodás születik senki, senki számára sem meglepő, hogy mennyire fontos a tárgyalások jó előkészítése. Nagyon fontos az, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol intenzívebbé tehetjük együttműködésünket, és természetesen az eddigi haladást is ki kell hangsúlyozni. Például haladást értünk el a klinikai kísérletek tekintetében. Létrehoztunk egy eh, közös eh, klinikai tesztelési rendszert az ICH keretein belül. A oltóanyagok tekintetében kis lépésekkel haladunk a megfelelő irányba, és természetesen eh, érdekeltek vagyunk abban, hogy eh, szorgalmazzuk a további tárgyalásokat. A politikai kiértékelés később lesz meg az év második felében, de nagyon jó lehetőségünk van hogy kiértékeljük a haladást. És nagyon fontos a politikai elkötelezettség, hogy átfogó szabadkereskedelmi megalapodást írjunk el. Most pedig szeretném még egyszer megköszönni, hogy részt vehettem a mai megbeszélésen. Look seems to be positive. So... Úgy tűnik, ön is pozitívan viszonyul a dolgokhoz. Igen, területek vagyunk, reménykedünk, bízunk abban, hogy haladás történik majd a tárgyalások során. Mi úgy látjuk, hogy érdemes folytatni a tárgyalásokat annak érdekében, hogy nagyobb előrelépés történjen. Rendben, akkor a végén majd megadom a, megadom a lehetőséget, hogy reagáljon majd a vendégek és a szakbizottsági tagok megszólalásaira. Ha jól láttam, akkor az Európai Bizottságot Antonia Parenti képviseli, jó, tehát ő majd később kapja meg a szót. Metin Kazak, a mi jelentéstevőnk, ő vezeti a monitorozási csoportot is. Metin, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Lassan elérkezik a pillanata annak, hogy mérleget vonjunk a Japán és EU közötti szabadkereskedelmi tárgyalásuk esetén. Ideje tehát megnézni, hogy az ötödik tárgyalási forduló után, amelyre Brüsszelben került sor, hol is állunk. A célunk az, hogy megállapítsuk a parlament álláspontját a tárgyalások jelenlegi állásával kapcsolatosan. 2012. október 5-én a parlament nagy többséggel támogatását adta a tárgyalások megkezdéséhez, akkor azt mondtuk, hogy kulcsfontosságú az EU számára, hogy az olyan nagy gazdasági szereplőkkel, mint Japánnal elmélyítse kapcsolatait. Továbbá mindkét felet kielégítette Japán kopekbeli teljesítménye is. Úgy véltük, hogy előrelépés történt, és Természetesen azt is elmondtuk, hogy fontos, hogy az eddigi kötelezettségvállalásait Japán teljesítse. Mielőbbi eredményeket kértünk. Továbbá a parlament ragaszkodott ahhoz, hogy a tárgyalások után egy évvel életbe lépjen egy felülvizsgálati záradék. Kértük, hogy az Európai Unió vizsgálja meg, hogy a nem tarifális akadályok lebontásában Japán megfelelte az ütemtervnek, főként azon non tarifális vagy nem tarifális akadályok esetében, amelyek mindenek előtt az Európai Unió autóiparát akadályozták, valamint ide sorolhatók a városi kereskedelem, a vasúti kereskedelem és a közbeszerzések területén tapasztalható akadályok is. Én úgy gondolom, hogy a, az ütemterv egészének értékelését mindenképpen bele kell foglalni a szabályok felülvizsgálatába. Ki kell térni az összes releváns területre, például az említetteken felül az építkezési területre, a gyógyszeriparra és más egyéb területekre is továbbá. Úgy gondoljuk, hogy jobb piaci hozzáférésre, jobb vitarendezési mechanizmusra van szükség, jobb biztosítékokra, a földrajzi megjelölések elismerésére. Szükség van egy fejezetre, amely a fenntartható fejlődéssel foglalkozik, és egy fejezetre, amely a beruházásokra vonatkozik. Úgy gondolom nem szabad azonban csak a múltba tekintenünk, proaktív módon kell értékelnünk a jelenlegi helyzetet. Az összes eseményt figyelembe kell venni, amelyre sor került a tárgyalások megnyitása óta. Az elkövetkezendő hetekben a monitoring csoportbeli kollégákkal szeretnénk megvitatni az Európai Bizottsággal és az összes érintett féllel az eddigi haladást, annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítsunk ki a tárgyalások folytatásához. A tárgyalások ötödik döntő fordulójának az eredményei április előtt nem születnek meg, ezért állásfoglalási indítványban fogjuk összefoglalni mandátumunk legvégén a saját álláspontunkat. Nagyon örülök annak, hogy most megkezdhetjük ezt a vitát e fontos kereskedelmi tárgyalások állásáról. Úgy gondolom, hogy a kulcsfontosságú szereplők nézőpontja nagy mértékben hozzájárul a jövőbeni munkához, és remélem, hogy sikerül nagyon pozitív végkicsengéssel zárni ezt a munkát április végén. Eddig csekély előrelépés történt csupán, de én optimista vagyok, azaz realisztikusan optimisztikus. Talán ösztön, jobban kellene ösztönöznünk az Európai Bizottságot, hogy győzze meg a japán felet, hogy a következő körben történjen nagy előrelépés. Az Európai Bizottságot nem ösztönözni kell, hanem nyomást kell gyakorolni rá. Ösztönözni nem tudjuk, ösztökélni nem tudjuk az Európai Bizottságot, de egy kicsit keményebben rábírni, mondjuk arra, hogy legyen határozottabb, azt igen. Ennyi jelentéstevők következnek, Jára, Jára, Jaroszláv Valesza, néppárt. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést intéznék az Európai Bizottsághoz. Négy hónappal ezelőtt a közbeszerzésekkel kapcsolatos tárgyalások főként a vasúti ágazatra vonatkozó tárgyalások során pozitív lépések történnek. Kérdésem, hogy ez egy rendszer szintű változás-e, vagy csak egy egyszeri eredmény, egyszeri siker. Érdekelne, hogy a közbeszerzések területén jelenleg hol állnak a tárgyalások. Köszönöm. Elnök, a következő, hát a következő én vagyok, én vagyok az SND frakció árnyék jelentéstevője. Akkor most felteszem a szakbizottsági tag kalapját, nem pedig, és leveszem az elnöki kalapot. Nos hát, én is úgy gondolom, hogy előrelépés történt. haladunk lassan, de csak az Európai Bizottság van a teljes áttekintés birtokában. Szépen lassan közelege a felülvizsgálat időpontja, a japán fél nagyon sok vállalást tett, tehát az Európai Bizottság mit gondol, hogyan értelmezi a helyzetet? Japán eleget tesz-e eddigi vállalásainak? És vajon pozitív eredménnyel zárul a munka, avagy sem. És másodszorban a japán fél úgy döntött, hogy néhány mezőgazdasági terméket, érzékeny vagy szenzitív termékként kezel, tehát más szóval egyfajta vörös vonalat határoztak meg, amikor a kereskedelem nyitásáról van szó. Ide tartoznak a rézs, keményítő tartalmú élelmiszerek, a sertéshús, és az árpa, a cukor, és a különböző marhahús termékek is, illetve tejtermékek is ide sorolhatók. Ez tulajdonképpen a japán termékek, mezőgazdasági termékek 80%-át teszi ki. Mit gondol mindenről az Európai Bizottság? Vajon a jövőben változhat majd, eltolódhat ez a vörös vonal, amelyet a japán fél nem hajlandó átlépni? Erre a kérdésre mindenképpen választ szeretnénk kapni. Aztán általánosabb jellegű kérdés a japán fél részvételéről a tárgyalásokban, a tárgyalásokban Csak egy nagyon késői időpontban döntöttek úgy, hogy beszállnak a tárgyalásokba. A TPP tárgyalásokról beszélek most, tehát a csendes óceáni partneri tárgyalás, partnerségi tárgyalásokra gondolok, Japán tehát későn szállt be a tárgyalásokba, amikor az USA-val már elértünk bizonyos eredményeket. Mi lenne akkor, hogyha Japán csatlakozna a TPP-hez, vagy TPP-hez? Vajon ez befolyásolhatja-e azon vállalásaikat, amelyeket felénk tettek, illetőleg mik lehetnek az opcióik? És Végezetül. Háromoldalú megállapodásról is hajlandóak lennének adott esetben tárgyalni Japán, Kína, Dél-Korea viszonylatban. Mi lehetne ennek a következménye? Már egyébként is nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápol ez a három ország. És egy ilyen megállapodás természetesen még elmélyíteni és kiszélesíteni a már meglévő kapcsolatokat a három nemzetgazdaság között. Mi lehetne a folyamánya annak, hogyha ők megállapodnak, Tekintettel a mi tárgyalásainkra úgy gondolom, egy szélesebb áttekintésre lenne szükségünk. Szerintem az Európai Bizottságnak biztosan vannak információi erről. Jó lenne, ha megosztanák velünk az információkat. A következő árnyékjelentést jelentéstevőnk a sorban. Az ECR pedig kolléga úgy látom nincs itt. Szájed nincs itt. Így tehát Helmut Scholz következik a GUE-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt az ágazatok részéről ezt a nagyon pontos betekintést kapni, hiszen ő rájuk nagyon komoly hatással lesz egy új kereskedelmi egyezmény. De szeretnék talán még három ennél szélesebb aspektust is érinteni a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatban. Érdekes lenne a bizottságtól megtudni azt, hogy a közbeszerzési ágazatban jelenleg hol állunk a tárgyalásokkal. Olyan információk jutottak el hozzám, hogy vannak bizonyos korlátok. Tehát mi a valós helyzet a közbeszerzés terén? Mik a problémák? Mik az álláspontok? és különösen a szolgáltatások kérdésével kapcsolatban az érdekelne, hogy a tárgyalóasztal körül a pénzügyi ágazatok által nyújtott szolgáltatásokról is beszélnek? A pénzügyi piacok ellenőrzéséről, amely mindkét oldal számára nagyon fontos, és a jelenlegi helyzetben azt hiszem, a Japán és az Európai Unió mind a ketten a válság hatásait próbálják csökkenteni. És ezért a banki ágazat, vagy a pénzügyi szolgáltatások ágazatának az ellenőrzése különösen fontos számunkra is. Ezt mennyire érinti a megállapodás. Aztán érdekelne nagyon, az, hogy a TPP-ről, azaz a csendes óceáni partnerségi megállapodásról és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról mi a bizottság véleménye. Japán, mm, ha jól tudom, már kész csatlakozni a tárgyalásokhoz, de a TPP folyamata ezáltal lelassult, hiszen így sokkal több probléma került az asztalra. És számomra emögött a japán-kínai kapcsolatok problematikussága rejlik, hiszen úgy tűnik, hogy talán Kína is csatlakozna ezekhez a tárgyalásokhoz, és ez vezet el engem a harmadik kérdéshez. Az EU-kínai beruházási szerződésről is folynak a tárgyalások. A beruházási fejezetre a japánokkal ez hogy fog hatni? és milyen vitarendezési mechanizmust tudnak előirányozni a bizottság részéről a tárgyalások ezen szakaszára. Elnök, köszönöm szépen, most pedig végül Willem Dartmouthnak adom meg a szót. Mikrofon nélkül beszél a képviselő úr. Néhány részletes kérdésem volna. Hogyha esetleg tudják rá a választ, akkor kérem, mondják el nekem. Valójában létezik-e Svájc és Japán között kereskedelmi egyezmény? A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a Svájc-Japán között megkötött kereskedelmi egyezmény fejezetei közül melyek elfogadhatatlanok az EU számára? Ez az első kérdésem. A második kérdésem ehhez a témához ö, csatlakozik az EU-svájci kereskedelmi egyezmény mely pontjait szeretné javítani az Európai Unió a Japánnal folytatott tárgyalások során. Hogyha valakinek ezekről az in- van információ, kérem, ossza meg velem. Akkor most Svájca versenyzünk? kérdezi az elnök úr. Svájc vajon a mérce? Néha előfordul, hogy igen. A bizottság. Rengeteg témát dobtunk fel, amelyeket kifejthetnek, úgyhogy meg is adom önöknek a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm! Örömömre szolgál az a sok pozitív visszhang, amit az érintettektől hallottam, és az előadó szavai, kazakúr szavai is bizakodással töltenek el. A bizottság az összes érintettel szorosan együttműködött, nem csak ami az információkat illeti, hanem ami a prioritásokat is. nagy jelentős haladást értünk el. Véleményem szerint ez pedig eh, nagyon látványos is a kereskedelem tekintetében. Mielőtt elkezdjük a tárgyalásokat, rosszabb volt a helyzet. Tehát eh, örülünk a jelen helyzetnek, a tárgyalások állapotának, és ez azt jelenti, hogy eh, pozitívan nézünk a jövőbe. Az első áttekintést várjuk. Japán tiszteletben tartja az összes kötelezettség vállalását, ezt mi is nagyra tartjuk. Természetesen nagyon fontos, hogyha a tárgyalások második fázisába érünk, akkor is tiszteletben tartsuk a megállapodásban rögzítetteket. Mindkét oldal nagyon komolyan fáradozott, hogy sikert érjen el. Úgy gondolom, hogy más témákat is kihangsúlyozhatunk, még számos fejezet van ahol még sokat kell dolgoznunk a következő tárgyalási fordulóban. Ez pedig a jövőben sem változik majd meg. Természetesen szeretnénk a jövőben is szorosan együttműködni. Az ötödik fordulóra április elején kerül majd sor Tókióban, és ahogy Kazak úr mondta, tisztázni kell a megalapodásban rögzítettek betartását, és természetesen egy kiértékelésre is sor kerül majd, hogy hol tartunk. Itt az egyik leglényegesebb a piacra jutás kérdése. Itt bizonyos ter termékekről van szó, és ezek Európa érdekében állnak. Tehát nem akarjuk, hogy a vámok károsan befolyásolják a kereskedelmet. Számos kérdés van a közbeszerzés tekintetében. Nem titok, hogy ez az egyik legbonyolultabb téma, amelyről tárgyalunk. Itt ismét mozgást látunk, nagyon bonyolult tárgyalások vannak, és pedig a közbeszerzés, főleg a vasút területén. Japán itt a magáncégek tekintetében máshogy látja a helyzetet, mint mi. A japánok viszont mindenképpen növelik az átláthatóságot ezen a téren, a múltban is szó volt erről, tehát hogy nyílt legyen a közbeszerzés. De még mindig sok dolgunk van a közbeszerzés területén is. Az érzékeny mezőgazdasági termékek viszonylatában elmondanám, hogy ezek nagyon lényegesek. Tehát itt például a rizs egy érzékeny kérdés, de a marhahús és a disznóhús is. Ezekről még nem tárgyaltunk. Meg kell értenünk, hogy Japán esetében milyen cikkek érzékenyek, és az érzékeny cikkek ismeretében azonosíthatjuk a módszereket. Nem mondom azt, hogy problémamentes a dolog, de van öt termék, amelyek nagyon fontosak lesznek a megállapodás megkötésénél, hiszen az érzékeny termékeknél vannak még erős országok. Tehát egy bizonyos ponton meg kell találnunk a megoldást ezen termékek tekintetében. És TTP esetében is szem előtt kell tartani az európai érdekeket. A két tárgyalás kiegészíti egymást. Közös célkitűzéseink vannak, közös a véleményünk, nem minden tekintetben hasonló az export szerkezete, mint az Egyesült Államok, Kanada vagy Ausztrália tekintetében. Mi a mezőgazdasági termékek tekintetében vagyunk erősek, de potenciális veszély van itt a földrajzi eredet megjelölés tekintetében, mert más az ideológiánk. A európaiak és a japánok között különbségek vannak. A japánok tisztában vannak ezzel. Sok japán érdeklődéssel nézi az európai rendszert, liberalizálni szeretnék a mezőgazdaságot, és Japánban a jogszabályok is megváltoztatásra kerülnek, és az új jogszabályok értem, hát természetesen folytatjuk a tárgyalásokat, a megalapodás Kóreára és Kínára is érvényes, de még nincsen kész válaszom arra, hogy mennyire mérehatóak lesznek a tárgyalások. Hogy a kereskedelem liberalizációja tekintetében meddig megyünk el, az áruk kereskedelem liberalizációjára van szó. Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanolyan ambiciózus lesz ez a tárgyalás, de mindenképpen megkönnyíti majd a további integrációt. Néhány napja született egy bejelentés a BASF vegyipari cég részéről, aláhúzzák annak a fontosságát, hogy Japánban legyen egy kutatóközpont az ázsiai és a csendes óceáni térség számára. A Japánnal kötendő megalapodásunk és az ázsiai térségben történő megalapodásaink megkönnyítik a cégeinknek a piacra jutást, hogy könnyebben viseljék a kihívásokat. A pénzügyi szektor is említésre került, tehát itt is tárgyalunk Japánnal, nem könnyű téma, de mindenképpen további meggondolásokra is szükség van a japán részről. De folytatjuk a tárgyalásokat. Nézzük meg, hogy ez kihat-e a Kínához fűződő kapcsolatainkra, Jó lenne, ha lenne egy világos válaszom erre. Fennáll annak a lehetősége, hogy Kína időt nyerjen, és hogy begyorsítsa a politikáját, hogy a bilaterális kapcsolatokban kiegyensúlyozottabb viszonyok legyenek. De a Kínához vagy Japánhoz fűződő kapcsolatainkban azt látnám a további haladás tekintetében, TPP lassíthatja a tempót például az amerikai választások miatt. Of our negotiations, um, we, uh... A tárgyalásaink tekintetében megnézzük, hogy uh, hogyan tudunk az ötödik körben konkrétabban tárgyalni. A befektetési fejezet uh, még éppen, hogy uh, megnyílt. Tehát megnézzük a különféle opciókat, és megnézzük a vitarendezési mechanizmust. Végezetül Svájc, Japán, őszintén szólva, nem tudom, hogy mi elfogadható és mi nem fogadható el. Tehát nem eh, mérceként használjuk a megállapodást. A svájci megállapodás is fontos, de igazából nagyon limitált. Nagyon sok területre nem terjed ki, tehát főleg a nem vámrendszerű területek, szolgáltatások területére. És itt nem cikről cikre haladunk, de mindenképpen eh, rendszeresen kell tárgyalnunk olyan gazdaságokkal, mint a japán gazdaság, és most remélem, hogy sikerült megválaszolnom a kérdéseiket. Köszönöm, bizottság, hogy eh, lezárjuk ezt a témát. Szeretnék eh, visszatérni vendégeinkre. Bezlan úr. Chairman, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szót szeretnék szólni. Szerintem a szabadkereskedelmi megállapodás hosszú távú kötelezettségvállalást jelent, ezért könnyű azt mondani, hogy egy év után jól néznek ki a dolgok, minden rendben van, de hát látnunk kell, hogy mik a hosszú távú kihatásai egy ilyen megállapodásnak. Nem tettek mást, mint hogy párhuzamot vonjak Dél-Koreával. Én azt javasolnám a tárgyaló csapatnak, hogy önök megtettek mindent, hogy legyen egy olyan autóipari függelék, amely kedvező a számunkra. Jelen pillanatban vannak azonban olyan nem tarifális akadályok, amelyekre még egyelőre nincs megoldás, sőt újakra is számítani kell. Tehát Japánnal hasonló autóipari függeléket dolgozunk ki, Szerintem mindenképpen meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ne alakuljon ki olyan padhelyzet, mint Korea esetében. Köszönöm. Igen. Jelentősen megnőtt a Kóreába irányuló autóexportunk? Egyre egyre népszerűbbek az üzemanyag hatékony autók. 20 ezerről kb. 80-90 ezerre nőtt az exportunk. Igen, hatalmas, hatalmas ez az ágazat, ez egy nagyon nagy szám, de ez megtörtént mielőtt még megköt, megkötöttük volna a megállapodást. És egyre, egyre nagyobb mértékben nő ez a kivitel, ugye? Igen, ez nagyszerű, nem tudom, hogy ez meddig lesz így, de ennek a hátterében látni kell azt, hogy van egy olyan autóipari függelékünk, amelyben vannak azonban hézagok, amelyek megengedik a nem tarifális akadályok felmaradását, sőt, lehetővé teszik újak bevezetését is. Igen, főként a németek egyébként jelen pillanatban nagyon jól szerepelnek Dél-Koreában, az autóipar területén, remélhetőleg ez így is marad, de a nem tarifális korlátok problémát okoznak. Sőt, újak is alakulóban vannak, majd elküldjük a listát. Elnök, hát igen, semmi sem tökéletes. Traveljó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi a magunk részéről annyit mondanánk, hogy készen állunk az együttműködésre Kezek a monitoring csoporton belül, hogy felmérjük az eddigi előrelépést, és köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az áttekintést arról, hogy mik voltak a gondok eddig, és hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a közeljövőben. Szeretnénk még egyszer hangsúlyozni, hogy folyamatosan továbbra is támogat, folytatjuk a tárgyalásokat minden tőlünk telhető módon. Köszönöm. Metin Kazak, a vita lezárása az öné. Igen, nagyon örülök ennek az eszmecserének. Nagyon jó volt. Mindenképpen kiviláglik belőle, hogy mindenki érdeke az, hogy igazi kézzelfogható előrelépés történjen ezekben a nagyon érzékeny kérdésekben amelyekről továbbra is tárgyalunk Japánnal. És elvárjuk, hogy Japán lépést tegyen felénk. Nyilvánvalóan nem tudunk mindent elérni, amit szeretnénk, de legalább kielégítő eredményre azért számítunk, és az Európai Bizottságnak vannak különböző eszközei, amelyekkel meggyőzheti a japánokat, hogy közelítsenek felénk az ötödik forduló előtt. Nagyra értékelnénk, ha a bizottság élne ezekkel az eszközökkel. Mint ahogyan mindig is, számítok most is a partnereink együttműködésére, az érdekelt körök érdeklődésére, akik jelen vannak a monitoring csoportban. Remélem sikerül sikerre vinnünk ezt az ügyet még a mandátumunk vége előtt. Steps. Köszönöm szépen. Lesz egy eszmecsere de Hucht biztos úrral áprilisban erről a témáról, és a jelentéstevőnk pedig állásfoglalás tervezetet készít. E ciklus vége előtt. Kérek mindenkit, hogy minden erőfeszítést tegyen meg, és nagyon kiváló öm, megállapodásra jussanak. Következik a 19. napi rendi pont, folyamatban lévő háromoldalú tárgyalások jelenlegi állása. Senki nincs itt a jelentéstevők közül, úgyhogy hadd mondjak el én pár szót, mivel ott voltam az összes háromoldalú tárgyaláson. A pénzügyi felelősségről szóló rendelet Pavel Zaleszki jelentést jelentéstevőnk. Tudják, hogy ez kulcsfontosságú az új beruházási politika szempontjából, és sajnos nincsenek jó híreim. Kérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet, és a termen kívül társalogjanak. Bottom. Bottom. Pictures of cards. Outside, please. A névjegyeket is kincseréljék ki, ha lehet. Well, I asked, yes, there, there is no good news. Tehát az előző témával kapcsolatban nincs jó hírem. A parlament és a tanács közötti szakadék épp olyan mély, mint a kezdetekben volt. A bizottság egy nem jogi dokumentummal hozakodott elő. A parlament szerint ezen lehet dolgozni, de a tanács nem így gondolta. A tanács nem kapott mandátumot arra, hogy ennek alapján tárgyaljanak, úgyhogy szerintem a ciklusunk alatt ez a téma már nem fog lezárulni. Szeretnénk jelentős beru- vagy határozott beruházási vagy befektetési politikát, ami megfelelő üzenetet küld a partnereink felé, ami világosá teszi azt, hogy ki lesz felelős a károkért adott esetben. A tanács azonban nem osztja ezt a megközelítésünket, És itt van valami aggasztó dolog, ami nem más, mint az, hogy a tanács sem a parlament, sem a bizottság véleményét nem osztja. az EU kompetenciáival, illetve a tagállamok kompetenciáival kapcsolatban, ami a befektetési politikát illeti. Tehát a Lisszaboni szerződést máshogy értelmezik, mint mi. Az én meglátásom szerint a bíróság fog tudni csak igazságot tenni ebben a vitában. Egy másik rendelet, amit sikerült elfogadni, nagyon örömteli, a tárgyalások sikeresek voltak a tanácsal ugyanis, és a bizottság is nagy, nagyon segítékész volt. Ma reggel szavaztunk egy nagyon fontos rendeletről már nagyon régóta hiányzott valami hasonló, mert elélkül a rendelet nélkül az Európai Uniónak adhok jogalkotási kedvez, kezdeményezésekre kellene hagyatkoznia, abban az esetben, hogyha a jogainkat, kereskedelmi jogainkat megsértik vagy a WTO szabályokat megsértik. A Bangladesből származó rizssel kapcsolatban szintén sikerült megállapodásra jutni, nagyon korlátozott hatályú volt a módosítás. A kezdeményezésünk az volt, amit egyébként elfogadtunk, néhány módosítóval, hogy a rendeletnek a tartalmi lényege ne változzon egy elfogadható kompromisszumra sikerült tehát jutni. A régi kérdés a jogszabályok végrehajtása, illetve a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok közötti elkülönülés. Ez volt itt a probléma lényege, szintén, de sikerült elfogadható filozófiát kialakítanunk a szájjel jelentés alapján, ami egy nagyon jó jelentés, ami a delegált és végrehajtási jogi aktusokról szól. De hát úgy tűnik, hogy a másik szakbizottságokban nem minden kollégánk tudja, hogy mennyire fontos, hogy világos kritériumok legyenek. E tekintetben is. És persze a tanács ezt kihasználja. és a saját érdekében próbál elérni dolgokat. Jobban szeretik a végrehajtási jogi aktusokat, mint a delegáltakat, és ragaszkodnak mindenféle záradékokra, a záradékokhoz is. A tanács úgy tűnik, hogy a stratégiát alakított ki magának, és a Lisszaboni szerződés nyomán elveszített virágokból szeretnének néhányat maguknak visszaszerezni. Úgyhogy számíthatunk arra, hogy szisztematikusan ilyen csatákat kell majd vívnunk a tanácssal. A flegcel kapcsolatban, aminek Juliu Winkler az előadója. A háromoldó tárgyalásokat tegnap sikerült lezárni a tanácsot egy tisztességes kompromisszummal. Itt is felmerült a delegált és végrehajtási jogi aktusok kérdése természetesen, meg az Okay? De sikerült kiegyensúlyozott kompromisszumra jutni. Azért itt is volt pár olyan veszteség, amit nem szerettem volna elkönyvelni, de hát ez van a tárgyalások során muszáj engedményeket tenni. Mindent összevetve számos nyitott kérdésben szerintem jól haladunk, nagyon konzisztensen haladunk. És szeretnék ezért köszöntet mondani a jelentéstevőknek. Az összes háromoldó tárgyalásnak én voltam az elnöke, de a tárgyalásért vállalt felelősség az a parlamenti delegáció, illetve a jelentéstevő vállán nyugszik különösen. Van -e ehhez fűződő megjegyzés? Akkor azt javaslom, hogy lépjünk tovább a 20-as rendi pontra, a megfigyelő csoportok tevékenységére. Kína. Helmut Scholz itt van. Helmut, tudná röviden beszámolni arról, hogy mi történik Kínában? beruházási, a befektetési szerződés kapcsán? Köszönöm, elnök úr. A héten a megfigyelő csoport összeült, és megtárgyaltuk a lehetőségeit annak, hogy az első EU-kínai befektetési tárgyalásokat megnyissuk. Ez az Európai Unió érdeke, nagyon fontos, hogy a kínai piacra történő bejutást megkönnyítsük. A kínai részről is hajlandóságot találtunk. A kínaiak is valószínűleg nagyobb elvárásokkal ülnek majd a tárgyaló asztalhoz, hogy a kínai cégeknek megkönnyítsék az európai piacra történő bejutást. Így kideríthetjük, hogy milyen elvárások vannak, milyen politikai keretek között lehet, és a kínai kommunista párt harmadik kongresszusán hangsúlyozták, hogy a kínaiak érdekeltek abban, hogy növeljék a gazdasági együttműködést az Európai Unióval, és hogy elmélyítsék a reformokat, hogy a többi globális kereskedő hatalom helyzete is könnyebb legyen, ide tartozik az Európai Unió is. Abban érdekeltek, hogy folytatódjon a bilaterális tárgyalás sorozat az Európai Unióval, hiszen ez többi globális szereplőnek is mintaként szolgálhat. Természetesen a megfigyelő csoportban az összes frakció szerepel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helmut. Gondolom nem szükséges ennek a tárgyalásnak a fontosságát hangsúlyoznom. Kínával tárgyalunk, és van miről tárgyalnunk, hiszen a kínai piacra történő bejutás az Európai Unió érdeke. Tehát például Görögország, Portugália is érintett. Tehát nagyon nagy érdeklődésre várjuk a tárgyaláskor Dávid úr nincs itt, Kolumbia és Peru tekintetében Lange úr sincs itt, Kutas úr, Mercosur, akkor Kolumbia Peru, a megfigyelő csoport ülést tartott Kolumbia és Peru képviselőivel, Ronkilio asszony és Ribéra úr vett részt a tárgyalásokon, a Peru és Kolumbiai szabadkereskedelmi megállapodás során. Márciusban folytatjuk Lakuban. Emlékezhetnék arra, hogy ez a megállapodás volt egy olyan eset, amikor a parlament azt kérte a partnerektől, hogy egy úti tervet állítsanak össze, főleg munkaügyi dolgokról. Tehát és hivatalos dokumentumot is elfogadott mindkét ország, és az Európai Parlament is fontos szerepet játszik ebbe. Itt a kötelezettségvállalások kat mindkét fél betartotta. Kolumbia, Peru mellett Ecuadort is megemlíthetem, Helmut Scholz. Igen, ebben a tekintetben is összeült a megfigyelőcsoport. Itt arra figyeltünk, hogy mi van a tárgyalások középpontjában. Tehát itt nem egy átfogó megállapodásról tárgyalunk. Itt egy több részvevős kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk, Kolumbiával, Peruval, de más országok is elképzelhetők, tehát például Ecuador, Ecuador úgy döntött, hogy részt vesz a tárgyalásokon, az első forduló januárban volt. Itt a piacra jutásról tárgyaltunk többek között. Egy nagyon érdekes eszmecserét tartottunk. Természetesen rákérdeztünk arra, hogy a tárgyalásoknak milyen kihatása lehet az ekvadori gazdasági realitásokra, és természetesen más országokat is figyelembe vettünk. Tehát itt például a banán export-import volt egy prioritás. Rákérdeztünk, hogy milyen termékeket lehetne cserélni. És a eszmecsere után nem fixáltunk le időpontot, tehát az új parlamentnek majd ajánlatokat tehetünk, hogy a szociális és a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyen. De itt lesz szabadkereskedelmi megalapodás, vagy azt szeretnénk, hogy Kolumbia és Peru megállapodjon. Ecuador nélkül. A bizottság világosan fogalmazott, Ecuadornak csatlakoznia kell a meglévő megalapodáshoz. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek könnyűek a tárgyalások, hiszen 2009-ben elhagyták a tárgyalóasztalt, és ennek megvannak az okai. És ez összefügg a szociális és a gazdasági realitásokkal Ecuadorban. Itt folytatjuk a tárgyalásokat, és azt mondanám, jelentéstevőként, hogy az Európai Unió legyen nagyon óvatos, hogy mit kér. És hogy legyen óvatos, rugalmas, és legyünk pozitívak, hogy az ekvadori helyzetet is tiszteletben tartsuk. A következő a Mercosur, Györgye Kutas. Pozitív hírek? Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Nem mondhatok pozitív vagy rossz híreket. Tárgyalunk. 15 éve tárgyalunk? Igen, akartunk egy megfigyelő csoportot, a Mercosur tekintetében is, decemberben. Sajnos nem tudtuk létrehozni a legújabb hírek, tegnapról származnak, és máról találkoznak a Mercosur országok Karakaszban. Ha jól értettem, akkor márciusban lesznek konkrét eredmények. A Mercosur jövendő elnöksége, hát Argentinának kellene lennie, de Argentinának problémái vannak, hogy itt tárgyaljon, de remélem, hogy sikerül megoldani a helyzetet, de Jörgensen úr, a kereskedelmi főigazgatóság ról is jelezte, hogy kész az eszmecserére, partnerek vagyunk, és meglátjuk, hogy lesz-e márciusban tárgyalás vagy nem. Egy másik információ, itt február végén lesz egy EU-Brazil csúcs, és ezen a csúcson is szót ejtettünk a Mercosur egyetműködésről. Brazília, Uruguay, Paraguay, elképzelhető, megvan, megvan ez a lehetőség. A bizottság azt mondta, hogy ez, ezektől az országoktól várják az elnökséget, ha Argentina nem vállalja. Következő Tajföld, David Martin. Um, Nos, januárban volt egy találkozunk, tájfölddel kapcsolatosan. Frank Proust a jelentéstevőnk, de ő most nem tud itt lenni, úgyhogy én beszélek helyette. A politikai helyzet tájföldön nagyon bonyolult jelen pillanatban. Tájékoztattak bennünket arról, hogy a tájföldi főtárgyaló nem tudott jelen lenni a politikai helyzet miatt, de előrelépés történt az olyan kérdésekben, mint amilyen a származási, amilyenek a származási szabályok, a kereskedelem előmozdítása. A nagy vitatott kérdések, amilyenek például a tonhal és a gyógyszerek, ezekről nem esett szó, és ami talán még aggasztóbb, a negyedik forduló időpontját nem tűzték ki. Ez nagyon fontos lenne, hiszen 2015-ben a meglévő szerződések lejárnak, úgyhogy gond lesz, hogyha nem zárul le a munkaidőben. Aztán volt egy, egy megbeszélés a az orvosok határok nélkül részvételével, illetve gyógyszeripari szereplőkkel, és kiderült, hogy nagyon nehéz lesz az Európai Bizottság számára megtalálni azt a megoldást, megoldást, amely szerint javul a gyógyszerekhez való hozzáférés, viszont a gyógyszeripar is elégedett lesz vele. Igen, hát Tájföld nagyon nehéz politikai helyzetben találja magát jelen pillanatban. Az Egyesült Államokkal kapcsolatosan Több találkozó is volt, 20, január 22-én volt a legutóbbi, amelyen részt vett Miriam Sapiro, aki két nappal később, akinek a mandátuma két nappal később járt le. Ő volt a felelőse az európai ügyeknek sok éven keresztül, nagy szakértelemmel bírt, és nagyon elkötelezett módon követte végig ezt a témát az USA részéről. Nagyon érdekes eszmecsere volt ez, de most természetesen. Mindannyian várjuk a magas szintű találkozót, amely, találkozót, amelyen de Gücht biztos is részt vesz, meg fogják erősíteni azt, amit a tárgyaló felek eddig már elértek, és meghatározzák majd a tárgyalások további menetét. Itt semmi meglepetés nincs, minden halad a maga útján. Készülnek a piaci hozzáférésre vonatkozó javaslatok, mind ami a az árucikkeket illeti, mint pedig ami a jogi korlátokat, a szolgáltatások áruk esetében. Hát várjuk ki az jövő heti közleményt, amely majd beszámol erről. Washingtonban lesz a találkozó egyébként, úgyhogy kövessük nyomon a DG Trade, illetve a kereskedelmi főigazgatóság közleményeit, hogy napra készek legyünk. Én optimista vagyok, ami a várható eredményt illeti. Valószínűleg a tárgyalóink megerősített mandátumot kapnak a továbbiakra nézve. Időközben az Európai Bizottság úgy döntött, hogy elindítja a konzultációkat a beruházási fejezetre, fejezet egyes, részére, egyes részeire vonatkozólag, az ISTS tartozik ide. Ez egy vitatott kérdésé vált. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy konzultációt tart, és lesz egy szöveg, javaslat, amely majd a fejezet részét képezi, és a konzultáció a tagállamokra is kiterjed. Úgy gondolom a tagállamok számára ez egy kiváló lehetőség, hogy közöljék az Európai Bizottsággal, a tanácssal és velünk, a parlamenttel is azt, hogy ők milyen álláspontot is képes, képviselnek az ISTS kapcsán. Vietnám. Nincs jelentéstevő jelen. Kaptam azonban egy feljegyzést. Január 29-én találkozott a monitorozási csoport, a monitoring csoport, eszmecsere céljából a tárgyalások hatodik fordulójáról, illetőleg előkészítve a hetedik fordulót. Forrásaim azt mondják nekem, hogy a dolgok nagyon gyorsan haladnak, nagyon gyors az előrelépés, nagyon jó sebességgel tudnak haladni a munkában. Úgy tűnik, hogy még a határidő előtt végeznek. Végül Magreb a jelentéstevünk itt van, öné a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, minden jól megy. Véglegesítés előtt áll a szabadkereskedelmi egyezmény. Egy negyedik fordulóra még idén sor kerül. Találkoztunk háromszor a mm, megfigyelő csoportban, David Mártinnal is, aki segített nekünk. Decemberben volt az utolsó ülésünk, amit annak szenteltünk szinte kizárólag, hogy a mezőgazdasági megállapodás végrehajtásával foglalkozzunk, különös tekintettel a földrajzi eredet megjelölésekre. Minden jól halad, már van egy listánk, persze nem minden van egyforma szinten. A 16-20-as és a 3000 per 20-as jogszabálycsoportokat kell itt összehangolni. Különösen Marokkó esetében ez nagyon problematikus. A marokkói barátaink azt hiszem egy kis pár gondolattal többet érdemelnek, mert szeretnék a saját földrajzi eredet megjel megjelöléseiket is regisztráltatni Európában, hogy zöld utat kapjanak a termékeik. A bizottság most vizsgálja ezt a kérdést, a helyet, hogy egy legyintéssel elintézte volna, hogy ezt nem lehet. Tehát most vizsgálják, hogy milyen lehetőség van. Picit nyitottnak mutatkoznak, érdemes ezen tehát gondolkozni. Van-e a bizottság részéről reakció erre az álláspontra, a marokkói álláspontra, kérdezi az elnök. A bizottság még nem utasította el. Azt kérték, hogy kapjanak egy kis időt, hogy gondolkozzanak ezen. Aztán még egy pont, ami hát nyilván mindig ér, érzékeny kérdés, de itt most nincs különösebb probléma, ez a Nyugat-Szahara kérdése, hiszen a földrajzi eredet megjelölések azok a földrajzi területhez kapcsolódnak, és jelen pillanatban ezért Nyugat-Szaharára nem vonat. Tehát, hogy a nyugat szahara politikai helyzetét ez semmi ilyen tekintetben nem befolyásolja. Ez tehát a legfőbb nyitott kérdés. Elnök, ezek voltak azok a csoportok, amelyek a legutóbbi ülésünk óta találkoztak. Nem is tudom, hogy ezeket a tárgyalásokat a megfigyelő csoportok nélkül hogyan tudnánk folytatni és nyomon követni. Szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy felállítottuk a megfigyelő csoportokat. Köszönöm ezeknek a jelentéstevőit hiszen ők tartják életben, ők animálják ezeket a megfigyelő csoportokat, információt gyűjtenek és cserélnek, véleményeket, harmadik feleket vonnak be, és mindez a munka nem valósulhatott volna meg a megfigyelő csoportok létrehozása nélkül. A rendszeres szakbizottsági üléseink nem nyújtottak volna elég teret ehhez és persze a bizottság is nagyon ambiciózus kereskedelmi politikába fogott, úgyhogy ezt kellett nekünk is ezzel kellett lépést tartanunk nekünk is, de örülök, hogy szépen haladnak a dolgok az Európai Unió részére. Remélem, hogy illetve úgy gondolom, hogy ha minden területen olyan jól állnánk, mint a kereskedelmi politika területén, akkor sokkal jobban néznek ki az EU, mint most. Köszönöm szépen! Egyéb kérdések nincsenek a következő ülésre. Március 19-én és 20-án fog sor kerülni. Köszönöm!